pénzügyi eszközökben és ügyletekben referenciamutatóként használt indexek. Hangzott a címet viselőjelentésről van szó. Nina Gill az első, aki szót kap. Um, Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget. Nos, támogattam a benchmark az referenciamutatókkal kapcsolatos jelentést Korafan Idenheisennek csak gratulálni tudok. Úgy érzem, hogy a referenciamutatók használata a benchmarking jól mutatja, hogy a szabályzatlan benchmark ágazat hova vezethet. Ezeket, ha manipulálják, akkor gyakorlatilag a fogyasztókat károsítják meg, a befektetők zsebéből lopnak pénzt, a piacokba vetett bizalmat ássa ez alá az Európai Bizottság. 1,7 milliárd eurónyi összegekről beszélt. Nos, az emberek mindennapi életét ez befolyásolja, hiszen például a benchmarkok, a referenciamutatók milliók számára határozza meg, hogy mennyi törlesztőt kell a jelzáló kölcsönükre fizetni. A referenciamutató visszaélések miatt millió, több millió eurónyi büntetést szabtak ki. Úgy érzem éppen ennek tükrében arányos ez a jelentés. Az átláthatóság és ezt a felügyelet a benchmark folyamat során így szigorúbbá vált az összeférhetetlenséget is. Remélhetőleg kiküszöböltük ezzel. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mrs. Gill. Köszönjük Gill asszonynak. Következő hozzászólónk Petir asszony köszönöm elnök asszony! a benchmarkok referencia mutatók manipulációja sajnálatos módon igencsak elterjedt gyakorlat, nagyon oda kellene ezeknek, ezekre figyelni. Óriási összegek forognak itt kockán, ezért nagyon fontos az átláthatóság, hogy a módszerek, az adatok átláthatók legyenek, a benchmarkokat, a referenciamutatókat arra használják például, hogy a kamatlábak módosítható részét kiigazítsák. Éppen ezért a fogyasztókat is ez közvetve nagyon komolyan érintheti a svájci alapon felvett devizakölcsönök emberek százezreit taszította adós rabszolgaság küszöbére. Éppen ezért úgy érzem, hogy a referenciamutatók szabályozásának szigorítása jó előrelépést jelent. Köszönjük Peti asszony, következik Flanagan úr. Mr. Flanagan. Köszönöm szépen, tartózkodtam a szavazás során, mert a Libor uh, botrányból uh, sokat tanulhatunk. Éppen ezért úgy érzem, hogy ennél messzebb kellett volna mennünk, hiszen uh, sajnálatos módon a lobbisták befolyásolták a jogszabály végső formájának alakulását. Hát a kevés is több, mint a semmi, de tartózkodom kellett, mert szerintem ez akkor sem elég. Next speaker is... Köszönjük. Wolf úr a következő hozzászóló. Madam Chairman, thank you. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Pártomhoz hasonló módon én sem szavaztam meg az Európai Bizottság javaslatáról készült van néven hajzen jelentést. A benchmarkok, a referenciamutatók a pénzügyi ágazat roppant fontos részét képezik. A az Egyesült Királyságban a saját szabályozó testületünk megfelelően szabályozza ezt a területet. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az Európai Unió itt a hatáskörén túlnyúl. Ezek a az új szabályok a referenciamutatók számának csökkentéséhez vezethetnek, éppen ezért a beruházásokat beruházásokról döntők helyzetét nehezítik meg. Arról nem beszélve, hogy Európából majd csak kitelepülnek a munkahelyek, a gazdasági növekedés csökken. Igen, az Egyesült Királyságra és nemet az EU-ra. Ezt kell mondanunk megint csak azért, mert Európából száműzi az EU, az cégeket. Köszönjük, Maletics asszony a következő hozzászólónk. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Köszönöm a lehetőséget. Én is támogattam a pénzügyi eszközökben és ügyletekben referencia mutatóként használt indexekre vonatkozó jelentést, röviden magyarul a benchmarkokról szóló jelentést, mert úgy érzem, hogy a piac fragmentációjának megelőzéséhez elengedhetetlen eszközök a benchmarkok és tudjuk, hogy a közös belső piac kiépítése az egyik legfontosabb célunk. 2013. decemberben nagyon komoly pénzügyi bírságokat kellett kiszabni a benchmark manipuláció miatt. Ez a rendelet vagy szabályozás az összeférhetetlenségek ügyét próbálja tisztázni, ezeket megelőzni, illetve lehetővé teszi számunkra, hogy tisztában lássunk benchmark ügyben, ami olyannyira fontos ahhoz, hogy a piaci manipulációt visszaszorítsuk. Köszönjük, következő napi rendi ponttal folytatjuk. Pedro Silva Pereira a jelentése a fejlesztés finanszírozás témájában. Első szavazat magyarázunk, Hayes uh, President, I voted in favor of this report and I, can Szeretnék gratulálni mindazoknak, uh, akik részt vettek a jelentés elkészítésében. Teljesen világossá kell tennünk, hogy nagyon komolyan akarjuk elérni a nemzetközi uh, kitűzött célokat, az 0,7%-os ODA-t. Ez különösen igaz olyan országokban, akik nem érték el ezt a célt, ide tartozik az én hazám is. Most már rá kell térnünk a növekedési pályára, és beruházásokat növelni kell a tengeren túli fejlesztésekben. A jelentésben a másik nagyon fontos dolog az országoknak a listája, amelyek nagyobb részt kellene, hogy kapjanak a fejlesztési költségvetésből. Ez rendkívül fontos. Néhány fejlődő régióban jelentős lövekedést láttunk, viszont a szubszaharai Afrikában és másút nincs előrelépés. Ezért teljesen helyes, hogy a fejlesztési költségvetés nagyobb hányadát költsük el ezekben a régiókban. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Következő hozzászóló uh, Jill asszony. Financing for development fejlesztés finanszírozás uh, kapcsán nagyon csalódott vagyok, hogy a millenniumi fejlesztési célokat nem érjük el. Sok tagállam nem költi a GNI 0,7%-át fejlesztési segélyekre. Eljött az ideje annak, hogy a tagállamok növeljék ezeket az összegeket. Emberi életek mennek el veszendőbe, és ezt csökkenteni lehetne, hogy ezt a nagy hatalmas vesztességet, hogyha segítenénk a szegénységben élőknek, és a szegénység miatt kitört háborúk megoldásában is segítenénk erőteljesebb, hatékonyabb programra van szükség, egy komoly, közös álláspontra a júliusi Addis Abebai konferencián. Egy nyelven kell, egy hangon kell beszélnünk. Ez azt is jelenti, hogy valódi cselekvésre van szükség, hogy segítsünk a fejlődő országokat abban, hogy a saját forrásaikat is jobban fel tudják használni, és ezek az országok saját maguk feltárkozzanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Petír asszony következik. fél milliárd ember él szegénységben, és a korlátozottan fél hozzá egészségügyi ellátáshoz. Különösen igaz ez a nagyon instabil országokra. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a világon elég erőforrás van ahhoz, hogy fokozatosan megszüntessük ezt a helyzetet. Az EU és a tagállamok elkötelezték magukat, hogy a GNI, 0,7%-at e, e költik az ODA-ra, fejlesztési segélyekre, de nem sikerült elérni a célokat a megadott határidőig. Az Európai Unió a világ legnagyobb segélyezője, tehát az odában élen állunk, az összes ODA 56%-át az EU fizeti, de az ODA-val elsősorban a mindenki számára hozzáférhető közszolgáltatásokat kellene tudni nagyobb mértékben finanszírozni, és különösen az agráriumban dolgozók is nagyobb segítséget kell, hogy kapjanak. Köszönöm szépen, Anderson asszony. igennel szavaztam erre a jelentésre, mert nagyon fontos, az felhívja az országokat arra, hogy költsenek többet a fejlesztésre. Emellett nagyobb transzparenciára van szükség az EU költségvetése kapcsán, különösen a fejlesztési segítségek kapcsán a nők szerepét ki kell hangsúlyozni, a nemek közötti egyenlőségre nagyobb hangsúlyt kell tenni. A beruházásokra az egészségügy, az oktatás, az a kulcsfontosságú ágazatok területén van a legnagyobb szükség. A nők és a lányok helyzetén javítani kell a Észak, a 68-as abortusz törvény észak irországra történő kiterjesztését eh, viszont nem támogatjuk. Eh, nagyon sok eh, társadalmi, politikai célokat viszont igen. Köszönöm. Thank you. I give the floor to Mrs. Zaborska. Szaborska asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Világos összefüggés van a fejlesztés fejlesztés, finanszírozás és a migráció, illetve a menekült politika területén foganatosított e, EU-s intézkedésekről. Azt hiszem, hogy ott kell fizetni minden vállalatnak adót, ahol megtermeli a nyerességet. A nyerességek transferje az adó paradicsomokban az egyik legnagyobb probléma és az egyik legnagyobb oka a szegénységnek, szerte a világon elmutatkozó szegénységnek. Azután ha jönnek a háborúk és elindulnak a menekültek Európa felé, el kell érni azt, hogy béké, béke legyen ezekben az országban, megszűnjenek a háborúk. Hatékony fejlesztési támogatásra mindenképpen szükség van, de ehhez kapcsolódik az adó elkerülés, az adócsalás elleni küzdelem is, és ne segítsük az abortuszt. Zaborska azt asszony, most a Pedicini jelentésről beszélünk, tehát biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában, és Róde úr az első hozzászóló. Róde úr? Róde úr, öné a szó. Elnézést kérek, elnök azt, hogy nem figyeltem egy pillanatra, elkalandoztam. Az egyik legnagyobb kihívás Európában, napjainkban az, hogy az egészségügyi ellátást nem tudjuk mindenhol biztonságosan nyújtani. Az oktatás kapcsán és az egészségügy kapcsán is rá kell mutatni arra, hogy az Erasmus programokban rejlenek olyan lehetőségek, amelyekkel jobban élhetnének a tagállamok. Ha erősíteni akarjuk ezt az ágazatot Európában, akkor nyilván többet kell tenniük a tagállamoknak is, és biztosítanunk kell azt, azt, hogy sok EU kezdeményezés valóban meg is valósuljon. És ezen túlmenően a tagállamok maguk is kell, hogy tegyenek kezdeményezéseket, a felesleges jogszabályokat meg kell szüntetni, és az EU irányelveket megfelelően kell átültetni a tagállamok belső jogába. Így lehet jobb lehetőségeket teremteni majd a munkavállalóink számára, és különösen a fiatalok számára. Köszönöm szépen. Iglesias képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igennel szavaztunk a Biztonságosabb Egészségügyi Ellátás Európában című jelentésre. Tekintettel arra, hogy az egészségügy területén is folyik a takarékoskodás, sokszor már nagyon nehéz egyszerűen orvos találni. Az én hazámban Spanyolországban is ezt látjuk a e, néppárt e, nagyon sok költségvetési kiadást e, megszüntetett, és ennek számos negatív hatása is van, például Madrid és Valencia autonóm tartományokban jelentősen romlott az egészségügyi ellátás színvonala a megszorítások miatt is szociális szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat megfelelő színvonalon fenn kell tartani, és a szolidaritást is meg kell őrizni, meg kell akadályozni, hogy az egész európai projekt kárt szenvedje. Elnök asszony, én is támogattam ezt a jelentést, biztonságosabb egészségi ellátást Európában. A betegek 10% akik kórházba kerülnek, az egészségügyben számos negatívumot tapasztalnak. Azt is látnunk kell, hogy az antibiotikum rezisztencia is egyre gyakrabban fordul elő. Emberek milliói kapják meg a, kapnak meg kórházakban fertőzéseket, és ez is jelentős költségekkel jár. A jó hír azonban az, hogy ezeknek a fertőzéseknek a 30%-át meg lehetne előzni, és az EU ebben nagyon fontos szerepet kaphatna a nemzeti egészségügyi rendszerekre nehezedő terheken könnyíteni eh, lehetne, ez az Egyesült Királyságot is sújtja. Felhívom a bizottságot, hogy eh, támogasson eh, új antibiotikumokat és szabályozza ezeknek a használatát kulcsfontosságú felismerni azt, hogy a betegségek nem állnak meg a határokon. Az EU-nak éppen ezért olyan eredményeket kell elérni a együtt, közösen, amiket egyes tagállamok külön nem tudnak elérni. Kérjük a bizottságot ezért, hogy a lehetőséget használja ki, dolgozzon ki, kezdeményezéseket, adatgyűjtés, stb. stb. Next speaker is, uh, Mr. A következő hozzászóló, Ropé úr. Rope úr,

meggyőződésem, hogy ez az egyik legfontosabb jelentés a mai ülésünkön, az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia egy fontos kérdés, és ezt a rezisztenciát le kell küzdenünk ebbe, be kell fektetnünk. Itt nem élelmiszerről, vagy élelmiszer kiegészítőről beszélünk, csak nem nagyon veszik észre sokan igen, az antibiotikumok megelőző használatát meg kell szüntetni az állategészségügyben. Itt lépéseket kell tennünk. Az állatok egyre nagyobb aránya rezisztens baktériumokkal rendelkezik, és ezek átkerülnek az élelmiszerbe, és később támogatnunk kell az olyan gazdákat, akik szembe mennek ezzel. Igenis, szigorú szabályokat kell bevezetnünk az antibiotikumok használatára, az humán használatáról van szó. Amikor Litvániában elkezdtek antibiotikumokat vásárolni, például a sertéspestés idején, az egészségügyi és a nyugdíjrendszert mindig kikezdik eh, a megszorító intézkedések, a különböző nemzetközi szervezetek, a tanácsadók eh, eh, ilyen irányba nyomják az egyes országokat. Mi nem támogatjuk azt, hogy E, csak ezeket az eszközöket alkalmazzák, és elsősorban az egészségügyben. Nyilvánvalóan figyelnünk kell arra, hogy a betegek e, egészsége, biztonsága kerül veszélybe a megszorítások miatt. A, igenis a kezelés során 8-12% a kórházi betegeknek valamilyen károsodás, sérülés szenved. E, tudni kell, hogy ez elképzelhetetlen igenis a, gyakran a gyógyszerek felírását sem ellenezik eléggé az antibiotikumokkal való visszaélés és terjed, és túl sokat írnak fel, ami súlyos következményeket okoz, akár különböző függőségekhez vezet, mint egy 7 milliárd eurós kárt okoz. Maria Szor. Köszönöm szépen nem szavazta meg ezt a jelentést, amely az európai egészségügyel foglalkozik, de azt el kell, hogy mondjam, hogy 7 évvel azután, hogy Görögországban bevezették a társadalombiztosítási adatok kezelését, de sok ezer görög polgár nem részesül egészségügyi ellátásban. Egyszerűen azért, mert a nyugdíjakat is védik, és mind, nem mindenre jut pénz. Sokan tartanak attól Görögországban, hogy kirekesztődnek az egészségügyi ellátásból. A vizsgálatok, a műtétek, az orvoslátogatások egyszerűen nem bonyolíthatók le, bár egyes emberek fizetik eh, a hozzájárulásokat és a járulékokat. Ezért erre külön szeretném felhívni a figyelmet, és ezt akartam kifejezni itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Nekov úr a következő. Őt nem látom viszont, és akkor Kelly úr a következő hozzá. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Örülök, hogy itt lehettem a parlamentben tegnap este, amikor megvitattuk ezt a témát, és hozzá is szóltam a vita során. Természetesen az ajánlások önmagukban észszerűek, ezt láttuk a mai szavazáson, 637 mert igen szavazattal született ez meg, és én az egyik voltam, aki ezt megszavazta. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogyha valaki beteg, akkor mindent el kell követni, hogy meggyógyítsák az embert. De arra még jobban ügyelnünk kellene, hogy az emberek maradjanak egészségesek. Erre kellene nagyobb súlyt helyeznünk, sport és fizikai tevékenység is nagyon fontos, és ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség. Ezt kell megteremteni, hogy az emberek úszodába járhassanak, futni tudjanak, kerékpározzanak és egyéb sportokat üzzenek. Ez sokat segítene. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló ebben a vitában, Hárkin asszony. Parancsoljunk, támogat támogattam azt a módosítást, amely a bizottságot arra kérte, hogy bizonyos jogalkotási lépéseket tegyen az antibiotikumokkal kapcsolatban. 2011-ben 25 ezer beteg halt meg azért, mert a rezisztens baktériumok jelen voltak és megbetegítették őket itt az Európai Unióban. Valamennyi országnak súlyos problémái vannak az ilyen rezisztenciával szemben, ide tartozik Írország is hat hónappal ezelőtt létrehoztak egy nemzeti csoportot, amely ezzel foglalkozik. Tony Holham doktor, aki foglalkozik ezzel a témával, azt mondta, hogy azonnal lépnünk kell, hiszen egy olyan időszakba kerülünk, amikor egyszerű megbetegedések is megölhet, vagy fertőzések is megölhetnek valakit. Tony Cox az, az házi orvosok egyesületének vezetője Írországban felhívja a figyelmet arra, hogy antibiotikum, Írországban az antibiotikumok rezisztenciája kétszer akkora, mint a legtöbb európai országban. Itt mindenek előtt az idősek vonatkozásában kell óvatosan fellépnünk. Megfelelő azonnali lépésekre van szükség, mert sürgető ez a téma. Túl sokat írják fel az antibiotikumokat. Fel kell hívni a lakosság, és mindenek előtt az idősek figyelmét erre. Köszönöm szépen, Harkin kolléganő. A következő jelentés, amelyről szavazunk, Philip de Bakkertől származik, a kkv zöld növekedési lehetőségei címet viseli. Az első hozzászóló Róde úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen már az imént elmondtam, amit most el akarok mondani, és eh, az előző jelentés volt, hogy az egészségügyi ellátásról beszéltünk az előző jelentés kapcsán, de szerintem a tolmácsokon kívül nem igen vette észre senki ezt, hogy néha, talán egy kicsit furán hangzott, amit el akartam mondani, de nem akarom még egyszer elmondani. Köszönöm, hogy szót adott újra. Köszönöm szépen, Rode úr. Nem látom Linár

a kis közepes vállalkozásoknak nyújtott kedvezményt a three thousand fős nagy cégekre is kiterjesztik gy valójában nem igazán ezt a munkahelyteremtő vállalkozáscsoportot segtik. köszönöm szépen! nem csak az fontos, hogy a kkv finanszírozásának kérdését megoldjuk, hanem a környezetbaráttá válásban is segíteni kell nekik. Az uniós finanszírozás roppant fontos volt az én választóközletemben ahhoz, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású szolgáltatások és ipar terén vezető szerepet hez jussunk az Egyesült Királyságban. A KKV-k fele az én régiómban azt jelzi, hogy továbbra is nehezen jutnak finanszírozáshoz ilyen kezdeményezések számára. Ez is jól mutatja, hogy mennyi még a tennivalónk. De igazából a frakcióm által tett javaslatok miatt támogattam igazán ezt a kezdeményezést, Főként a startupok, tehát a frissen induló cégek támogatásával tehetünk nagyon sokat. Tartozunk ennyivel a KKV-knak. És úgy érzem, hogy nagy sajnálatosnak tartom azt, hogy nem mentünk elég messzire ezzel a jelentésetől, sokkal ambiciózusabbak is lehetünk volna. Köszönjük szépen Nina Gilnek, Petér asszony következik ismételten. Köszönöm szépen! új lendületet kell adnunk ehm, az Európai Uniónak, főként bizonyos területeken, ezért a, ezt a jelentést természetesen támogattam. Mert úgy érzem, hogy az Európai Unió nagyon komoly nagyon komoly előnyökkel is járhat, hiszen például a költségcsökkentés terén hiszen a környezetbarát és az körforgásos gazdaság csökkenteti a költségeket is, ami a versenyképességünket is javíthatja. Az európai ipar vezetővé válása önmagában nem cél, hanem ez azt a célt, általánosabb cél kell, hogy szolgálja, hogy az európai polgárok érdekében járjon mindez. A KKV-k adják az Európai Unió cégek 98%-át, 60%-át a munkahelyeknek, és a, a hozzáadott érték 50%-a is innen származik. Ők, rájuk kell hallgatnunk, ők mondják meg nekünk, hogy kit ki kell követni. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony, mondja Bencen úr. Nos, a környezetbarát növekedéssel kapcsolatos jelentést támogatnom kellett, mert úgy érzem, hogy valóban kiváló gondolatok szerepelnek e- ebben. Remélem, hogy az Európai Bizottság is alaposan tanulmányozza majd ezt a jelentést. Nagyon sok olyan európai kis és középálkozás van, amely a nemzetközi piacon is versenybe száll, a környezetbarát szolgáltatások, illetve például az, az építőipari fejlesztések terén. Éppen ezért úgy érezzük, hogy ezeket a környezetbarát megoldásokat be kell építeni a különböző megállapodásainkba, nem csak a TTIP-be. Köszönöm, sajnálatos módon nem látom Nekov képviselőtársunkat, ezért helyette megadom a szót Hanen úrnak. Hanen úr. Thank you, Madam Köszönöm, alelnök asszony. Azt hiszem, hogy most az Európai Unió és az Európai Parlament kimutatta a fogafehérjét. Környezetbarátságról beszélünk, hogyha valóban környezetbarát akarunk lenni, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy lassabb lesz a gazdasági növekedés, ez az ára annak, hogy megmentsük a környezetünket de hogy a környezetbarátság valóban gazdasági növekedést generál, ez olyan alapvető tévedés, amit nem is tudok mit mondani. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az állam több embert foglalkoztasson, mert akkor így több adót fizetnek, és akkor majd nő a gazdaság. Ezt kipróbálták a Szovjetunióban, és láttuk, hogy ez hol vezet. Frederik Bastiat ezt a látható és nem látható költségekről beszél. Egyre többet veszünk ki a gazdaságból, hogy olyan munkahelyeket teremtsünk, amelyek majd még többet visszaforgatunk a gazdaságba. De megint csak a, a szekeret fogtuk a, a, a ló elé, pedig hát ez nem így működik. Tudjuk, hogy mire kellene koncentrálnunk világszerte a környezetbarátságon. Mindenki más fityet hány, akkor hiába teszünk mi bármit. És köszönöm, Henen úr, kicsit túlfutott az idején, Kelly úr következik, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Tegnap este itt voltam a vita során, amikor erről beszéltünk. És 519-en szavaztak, szavazták meg ezt. Úgy érzem, hogy azt, azt nem tagadhatjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban a kis és középvállalkozások. A Think Small First például úgy érzem, hogy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen ez például segítheti a kis és középvállalkozásokat abban, hogy könnyebben jussanak finanszírozáshoz, illetve kevesebb bürokráciával terheljük meg a mindennapjukat. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük Kelly úrnak, következő hozzászólónk Harkin asszony. Én is támogattam ezt a jelentést, főként azt a módosító indítványt, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy azokat a jogszabályokat, amelyek túl bonyolultak, és amelyek túlságosan idejét múltak, ezeket tényleg szüntesse meg. Szabályozni néha fontos, de feleslegesen szabályozni, és főleg túlszabályozni, ez igazi, ez visszafelesülhet igen könnyen. A, az uniós bürokráciáról rengeteget hallunk, sokszor az Európai Unióra mutogatnak, Brüsszelt hibáztatják, pedig sokszor inkább a saját házuk kellene inkább körülnézni, a túlságosan bürokratikus jogszabályokat sokszor maguk a tagállamok fogadják el, nem mi itt Európában. Köszönjük. Maletics asszony az utolsó hozzászólónk. Ó, köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Én is úgy éreztem, hogy fontos hozzászólnom ehhez a kérdéshez, mert a környezetbarát gazdasági növekedésen én azt értem, hogy hatékonyan, okosan, intelligensen kell a rendelkezésekre álló előforrásokat felhasználni. Persze ehhez segítenünk, segítséget is kell nyújtanunk a KKV-k számára. Például az uniós finanszírozás keretében tudjuk segíteni őket elindulni ezen a rögös úton, amely a környezetbarát váláshoz vezet. A KKV-k adják az európai gazdaság gerincét, ezt sokan elmondták már, a gazdasági növekedés nélkül elképzelhetetlen. Éppen ezért szükségünk van az ő együttműködésükre, szükségünk van a KKV-kra, éppen ezért támogattam Debakker úr jelentését, mert én is úgy érzem, hogy a kis és középvállalkozások nélkül sosem lesz környezetbarát az európai gazdaság. Köszönöm, kedves kollégák! Most eh, a végére értünk a szavazatmagyarázatoknak, és három órakor folytatjuk az ülést, addig az ülést felfüggesztem.